Kedves kollégák, szeretném megnyitni az ülést. Először is javasolom, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet. Ha mindenki egyetért, köszönöm. Következő a szeptember 30-ai és október 14-i jegyzőkönyvek elfogadása. Örömmel állapítom meg, hogy ezeket elfogadtuk. Köszönöm. Következő az elnök közleményei. Nincs az elnöknek közleménye. Előadók és szerzők kijelölése erre holnap kerítünk majd sort, amikor a koordinátorok üléséről is beszámolok. Következő napi rendi pont az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése. Fedanza úr, nem tudom, itt van-e már, módosítók megvitatása lesz a témánk. Wie wissen nicht von? We'll wait a second. Akkor egy pár másodpercet várjunk. Nein, aber das müsst ihr uns Akkor Fidanza úr megérkezett. Carlo, tehát akkor az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos módosítókban megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, még akkor is, hogyha elméletileg 15 óra 15 perckor kezdődött volna a napirendi pontunk, így azért pontos lettem volna. De elnézést kérek. A képen néz ki a helyzet. 317 módosítás érkezett kollégáktól, ez azért elég érdekes dolog, azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a témával kapcsolatban. Megvizsgáltam ezeket a módosításokat egyenként, és nagyon sok módosítást jónak gondolok, és alapvetően a jelentéstervezetemben kifejezettekkel összhangban állónak gondolom őket. És nagyon remélem azt is, hogy a kompromisszumos módosítások, amelyek a következő néhány napban majd végleges formát nyernek, de ezeket még egyeztetnünk kell az árnyékjelentéstevőkkel. Reméljük, hogy ezeket sokan támogatni tudják majd annak érdekében, hogy a dosszié a parlament részéről előre menjen, és ugyanakkor ambiciózus és realista anyag szülessen, hiszen tudjuk jól, hogy igen nagy a szkepticizmus, igen sok tagállam részéről ebben a témában, tehát az biztos, hogy nem lesz könnyű a tárgyalás a tanácssal. Nézzük most a tartalmi kérdéseket témakörönként. Van egy blokk, amely a különböző időpontokat tartalmazza a célok teljesítésével kapcsolatban. Nos, én ezzel kapcsolatban nem foglaltam állást, ami azt jelenti, hogy a bizottság eredeti javaslataihoz tartottam magam. Az biztos, hogy ez lesz az egyik olyan téma, amelyet majd az árnyékjelentéstevőkkel is meg kell vitatnunk, és a tanácsal való tárgyalások előtt is ezt pontosítanunk kell, hogy a tárgyalások során maradjon valamennyi mozgásterünk majd még. Aztán vannak a nemzeti stratégiai tervekre vonatkozó módosítások. Nos, itt ezekben, ezeknek egy részével egyetértek, főként azokra gondolok, amelyek a stratégiai tervek átláthatóságát segítik elő, valamint azt, hogy a különböző alternatív üzemanyagforrásokat hogyan lehet technológiai szempontból beépíteni a rendszerbe, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ez egy olyan piac, amely folyamatosan fejlődik, a kutatás, a fejlesztés igen fontos ezen a területen, tehát meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a KKV-kra milyen hatással lesz ezeknek az intézkedéseknek, és az egyes tagállamok, illetve a helyi és regionális önkormányzatok, valamint az ipar kölcsönhatásaira is oda kell figyelnünk, akkor, amikor nemzeti stratégiai tervekről beszélünk. Ami pedig az elektromosságra vonatkozó módosításokat illeti. Nos, hát itt nagyon sok kolléga arra próbál odafigyelni, hogy megőrizzük a jelenleg leginkább használatos standardeket. Ez érthető cél, még akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy nem szabad szem elől tévesztenünk a fontosabb célokat, a hosszú távú célokat, miszerint a standardeket egységesítjük, és ezzel lehetővé tesszük 28 tagállam fogyasztói számára azt, hogy egy olyan hálózatot tudjon alkalmazni, amely azonos sztenderdeket mutat mindegyik tagállamban. Ami pedig a célokat illeti, nos itt én úgy gondolom, hogy a kötelező célokat fenn kellene tartanunk, természetesen meg kell vizsgálnunk realista szemszögből ezeket, a jelenlegi bizottsági javaslatokat, tehát ebből a szempontból is át kell majd gondolnunk. Lehet tehát valamiféle rugalmasságot mutatni, de mégiscsak próbáljuk meg a javaslat általános megközelítését megőrizni. Van például az elektromos áramra vonatkozó terve a repülőtereken, tehát ez, ennek a használata, akkor, amikor parkoló fázisban vannak a repülőgépek, aztán vannak olyan módosítások, amelyek a vasúti állomásokra vonatkoznak hasonló szemszögből. A második függelék kapcsán néhány kolléga azt kéri, hogy töröljük ezt a teljes függeléket, ez biztos egy fontos kérdés lesz, amelyet az árnyékjelentéstevő kollégákkal meg kell még vitatnunk, ugyanis én továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a specifikus célkitűzéseket megőrizzük, kötelező célkitűzésekre gondolok, tehát én alapvetően nem támogatom azt, hogy töröljük ezt a függeléket, és azt sem, hogy indikatívnak írjuk át ezeket a célkitűzéseket a kötelező jelleg helyett. Tehát ez biztos, hogy egy fontos téma lesz, amelyről még sokat fogunk vitázni. Van aztán egy másik probléma a hidrogénnel kapcsolatban. Nagyon sok kolléga a módosításaiban nem igazán hisz abban, hogy nagy mértékben meg lehetne ezt a technológiát lovagolni, tehát hogy ezt meg lehessen valósítani. A földgázzal kapcsolatban akár a cseppfolyós földgázra gondolunk, akár a hagyományosra. Nos, hát ezek ugye szerepelnek az én jelentésemben, és azt hiszem, hogy az erre vonatkozó módosítások mindenképpen beépíthetők a, az anyagba, és talán kompromisszumos javaslatra is lehetőség lesz majd. Aztán van még néhány fontos kérdés. Az egyik a hetes cikkre vonatkozik. A fogyasztók informálásával kapcsolatban. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a fogyasztóknak átláthatóbb információkat kell biztosítani az alternatív üzemanyagok használatával kapcsolatban, tehát itt én is megpróbáltam további intézkedéseket beépíteni ebbe az anyagba, annak érdekében, hogy a fogyasztók leginkább élvezni tudják ezeket a lehetőségeket. És ami a hármas függeléket illeti, ez is a standardekre vonatkozik. Nos, hát itt is azt hiszem, hogy ugyanebbe az irányba kellene mennünk, viszont a belső hajózási útvonalakon szállítmányozott veszélyes ö, szállítmányokkal kapcsolatban. Itt a GNL merült fel főként, tehát a gáz, és ezzel kapcsolatban én úgy tudom, hogy az Európai Bizottság is egy rendeletmódosítást próbál éppen előkészíteni. Hát meg kell vizsgálni azt, hogy ez hogyan fog kinézni, és hogy ezt a fajta gáz hogyan lehet szállítani biztonságosan. Ugyanis, hogyha ez a rendelet valóban útban van már, akkor mindenképpen ezt meg lehet próbálni figyelembe venni. Tehát a következő napokban még találkozni fogok az árnyékjelentéstevőkkel, a különböző módosítások kapcsán a kollégákkal egyeztetni szeretnék. Lehet, hogy én magam fogom egyébként az egyes képviselők irodáit felhívni, hogy a kompromisszumokkal kapcsolatban tájékoztatni tudjak mindenkit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Alapvetően elégedettek vagyunk az előadó jelentésével kapcsolatban, és néhány kiegészítő pontot szeretnénk és módosítót ismertetni. Tehát alapvetően támogatni tudjuk azt, hogy erősíteni kell a szövegen, ami a nemzeti stratégiát illeti, ez nagyon fontos és helyes hogy ehhez ragaszkodjunk, nevezetesen, hogy legyenek nemzeti úgynevezett köztes célkitűzések, ami az átláthatóságot is javítani hivatott regionális szinten. Tehát ebben maximálisan támogatom a jelentéstevőt. Van azonban egy pont, amire oda kellene figyelnünk a nemzeti modellekkel kapcsolatosan, az ökoárammal kapcsolatosan ha ezt támogatni akarjuk, akkor arra oda kell figyelni, hogy milyen forrásokból nyerjük ezt az energiát, tehát célszerűbb zöld áramra gondolni szemben a nukleáris atomerőművekkel. Ennek a irányelvnek a hatásait az infrastruktúrára vonatkozóan mindenféleképpen úgy kell megalkotnunk, hogy tekintetbe vesszük a KKV-kat is, a magán és a családi tulajdonban lévő töltőállomások ügyét is. Ezen kívül üdvözlöm Fidanca úr azon javaslatát is, hogy a cél megfogalmazás hosszú távra vonatkozóan kötelező legyen és mennyiségben meghatározott, és kérem, hogy vegye figyelembe azt a tényt, hogy úgy kell megpróbálnunk megfogalmazni a szöveget, hogy ne higuljon fel, ne gyengüljön a kötelező jelleg, tehát az indikatív vagy a körülbelül kifejezések szerintem pontosan így gyengítenék a szöveget. Fontos, hogy ezt a jogalkotásban figyelembe vegyük, és ne adjunk egy jogi kiskapura vagy szürke zónára lehetőséget. Jó lenne, hogy a kompromisszusos módosítóként a villamos üzemű gépjárművekre vonatkozóan 2020-ig egy mennyiségileg is meghatározott mérhető cél fogalmazódna meg. Az 5%-os hányad a tagállamonként újonnan engedélyezett járművek esetében. Én ezt nem ellenzem, de minden esetre arra oda kell figyelni, hogy reális célokat fogalmazzunk meg, amelyek meg is valósíthatóak. Tehát ezt a megközelítést ugyan e, tartsuk, de a 3 ot kellene európai szinten e, mércének, célkitűzésnek tekinteni, és nem az 5 ot Ez e, tagállamonként eltérhet. A 28 tagállamban a vásárlóerő meglehetősen eltérő, van olyan tagállam, ahol a vásárlóerő sokkal kisebb, tehát nem mondhatjuk ki, hogy X összeget költsenek villamos autókra. Tehát itt reálisan kell megközelíteni ezt a kérdést. Még egyszer tehát mi a 3%-os arányt szeretnénk kitűzni 2020-ig európai szinten ez számunkra így elfogadható lenne. Még egy további pontot a folyékony földgázzal kapcsolatos infrastruktúrát illeti, itt a transeurópai hálózatokat kellene figyelembe venni. Tehát, mint ahogy ezt korábban a TNT-k kapcsán az irányelven megállapodtunk, az LNG, tehát folyékony földgáz töltőállomások esetében is a kötelező jelleget írjuk elő, mert egyébként ellentmondásba kerülhetünk a TNT-ben, TNT kapcsán megállapodottakkal. Tehát ez lenne az én javaslatom, végezetül pedig én meg vagyok győződve arról, és kérem, hogy ebben támogassanak, hogy a CO2 csökkentésre vonatkozó fehémazolt csökkentést is vegyük figyelembe a TNT irány elvben is szerepel ez, tehát ezzel is aláhúznánk, hogy komolyan veszük ezt a célt, és nagyon jónak tartom, hogy az előadó a kettes típust típussal kapcsolatos harmonizációt is javasolja, tehát itt szabványnyosítási bizottságokra lesz szükség azok támogatására, illetve ezen kívül az interoperabilitást is biztosítani kell európai szinten. És ahol másképp látom a dolgokat, az a minimális követelmények az LPG, a folyékony földgáz töltelmesok infrastruktúrára vonatkozóan. Itt nem alternatív üzemanyagról beszélünk, hanem egy fajta melléktermékről, az ásványi üzemanyagok melléktermékéről, tehát az ezzel kapcsolatos javaslatot én nem tudom támogatni, de összességében egyetértek a jelentéssel. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, amikor először vitáztunk erről, öten voltak, most pedig már összesen kilencen, tizen is vannak a jelentkezők. Csak fél óránk van erre a napi rend szerint, a múltkoriak alapján, most viszont úgy tűnik rövid lesz az idő. Kérem, hogy röviden, tömören fogalmazzanak, és, és gyorsan. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Rövid leszek. Ugyanis szerintem nagyon jól egyet tudunk érteni a jelentés kapcsán. Már korábban is említettem, hogy a mi frakciónk részéről én személyesen is tíz módosítót nyújtottam be. Összességében egyetértek a jelentéssel, Fidanca úrnak igaza van, tehát itt a semlegességet meg kell őrizni, mert nyilván meg kell vizsgálni, hogy honnan nyerünk energiát, honnan termelünk, miből termelünk áramot, és a kettes típusú csatlakozókkal kapcsolatosan is logikus a javaslat, mert egyébként az interoperabilitást nem tudjuk biztosítani ugyanúgy, mint ahogy a vasúti közlekedésben ez megtörtént. A jövőbeni perspektívák kapcsán a repülőterekkel kapcsolatos javaslat is fontos, itt azonban a zaj szennyezése is oda kell figyelni. Tehát nyilvánvalóan a repülőtereken mindenféleképpen üdvözlendő az a javaslat, hogy az villamos energiát nagyobb arányban vegyük igénybe. Mi pedig a folyékony földgázra vonatkozó minimális követelményeket illeti. Már a múltkor is említettem, hogy ez nem alternatív üzemanyag, itt az emisszió kapcsán is vannak teendők, és egyébként az LPG kapcsán már az infrastruktúra többé-kevésbé jól kiépített, úgyhogy ezt még egyszer meg kell vizsgálni, hogy a módosítókban ezt hogyan tükröztetjük. A kikötő kapcsán is egyértelműen rendelkezésre kell, hogy álljon a hálózat, az infrastruktúra, a tehergépjármű forgalomban is. Fontos tehát, hogy egy jó európai hálózat képüljön. Én itt most meg is állnék, én várom a további tárgyalásokat, az árnyék jelentéstevőkkel Taylor úr. <clears throat> Sorry, thanks very much. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Azt hiszem, hogy el tudom fogadni Fidenza úr álláspontját, mi szerint standardizálnunk kell a rendszert, de azt hiszem, hogy mindenképp szükségünk van arra, hogy megvizsgáljuk a célkitűzéseket emögött, mögött, az alternatív üzemanyag rendszer mögött. A célkitűzések pedig nagyon fontos, hogy megfeleljenek a fehér könyvnek. Tehát csökkentsük a széndiokszid kibocsátást a közlekedésben 2050-ig. Hogy fogjuk ezt elérni? A, hogy fogjuk elérni a zöld könyv által ajánlottakat? Felhasználva az alternatív üzemanyag infrastruktúrát, ez itt nem jelenik meg. Nem egyértelmű, hogy ha ezt az utat választjuk, amelyet Fidanza úr javasol, akkor az hogyan eredményezi a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Ez a fő kihívásunk. Meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és a modális átváltást kell előkészíteni buszok, vonatok, biciklik irányába, és hát a gyaloglást is elő kell mozdítani. Ez működik. Itt pedig azt látjuk, azt javasolják, hogy nagyon sok közpénzt fognak elkölteni arra, hogy olyan sztenderdeket vezessünk be, amiket nem is ismerünk. Meg kell felelnünk a kívánalmaknak, és ezek gyakran igen szélsőségesek lehetnek, de nem tudjuk, mert az elektromos autópiaca még nem létezik. Sokkal nagyobb hangsúly kell helyezni a megújuló eh, elektromos áramra is. Hallottam az elektromos áram és gáz ellátók segítőkészségéről, de nem hallottam arról, hogy ezt ki is fizetnék. Meg kéne fektetni közpénzeket olyasmibe, ami nem biztos, hogy meg fog valósulni. Nagyon röviden ezt akartam mondani, és végül pedig hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy egy nagy japán elosztó hálózat Japánban nyilvános töltőállomásokba fektet be. Ők bíznak abban, hogy az elektromos autók piaca növekedni fog. Javaslom tehát önöknek, hogy a magánvállalkozók, a, a magáncégek tegyék meg ezt a befektetést. De előtte meg kell vizsgálnunk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzést ezzel tudjuk-e elérni jobban. Köszönöm. Köszönöm, Vandaler úr. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk... Eh, Elnök úr, én azt hiszem, hogy eh, támogathatjuk a jelentéstevőt, Már csak azért is, mert az infrastruktúrák szempontjából, az LPG szempontjából egy olyan hálózatról van szó, amelyet még nem ismerünk. Lenne azonban néhány megjegyzésem a újratöltő állomásokkal kapcsolatban. Ez egy igen érzékeny téma, szerintem ez itt túlságosan előíró jellegű, és ezért a 125-ös módosítást szeretném a jelentéstevő figyelmébe ajánlani, ugyanis mindenképpen az ambiciózus tervek és a realizmus között meg kell találjuk azt az egyensúlyi pontot, amely mindenki számára elfogadható. A piac minden bizonyal megoldásokat fog majd találni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem gondolom, hogy hozzá kellene szólnunk. És végeredményben a 247-es van arról van szó, hogy a kikötőkben szeretnénk a helyzetet javítani, ugyanis az a legfontosabb, hogy a különböző hajók számára egy költséghatékony módszert alkalmazzunk. Ez a 246-os módosításban szerepel. Szaviszar Kedves jelentéstevő kollégák, én is egyetértek az előttem szólókkal. Úgy gondolom, hogy az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv rendkívül fontos, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy csökkenthessük az ásványi üzemanyagoktól való függést, viszont megfelelő akciótervre van szükség mindehhez. Egyelőre azt hiszem nem tudjuk elérni az elénk kitűzött célokat. Néhány fontosabb módosítóra szeretnék most rávilágítani, amit én készítettem el. Először is benyújtottam egy módosítót az uratöltő állomásokra vonatkozóan, hogy a hálózatban egynél több pont legyen, tehát egy-egy állomáson egynél több jármű is feltölthető legyen a, vannak olyan járművek, amelyeket gyorsabban lehet feltölteni, másokat rö, lassabban, és én egyetértek azokkal a módosítókkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy új követelményeket kell kidolgozni az újratöltő állomásokra vonatkozóan. Észtországban például létezik egy projekt, aminek keretében az újratöltő állomások országos hálózatát szeretnénk kiépíteni. Minden esetre szeretnénk, hogyha ez a beruházás nem menne pocsékba. Thank you, Mrs. Foster. Köszönöm szépen, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az előadónak is a munkát, amit végzett. Nem értünk sajnos egyet néhány dologban ami szerepel ebben az anyagban, de hát persze nem feltétlen értünk egyet a bizottsági előterjesztéssel sem, tehát magával a jelentéssel. Már említettem korábban, hogy bármiben is állapodunk meg, azt a piac mozgassa. El kell dönteni, hogy a tagállamoknak milyen felelősségük van az infrastruktúra felállításában. Általánosságban úgy vélem, hogy 2020 mindenképp túl korai dátum az infrastruktúra felállításához. Azonban nagyon jó, hogy ezeket a vitákat lefolytatjuk. Nem azt mondom, hogy ne beszéljünk arról, hogy mit tegyünk a jövőben, hiszen a technológia is fejlődik. De néhány dologról most hadd szóljak konkrétan, amit itt leírtam, néhány módosítást nyújtottam be. 376-os számmal az szerepel, hogy a bizottság szerint a német kapcsolat, amiről már szó esett, ugye Japán kapcsán, a csatlakozók esetében. Remélem, hogy a bizottság nem szeretne egy típusú terméket, hiszen ez sem lenne elfogadható. A piac dönti majd el, hogy mire van szükség. Természetesen fontos az interoperabilitás és a technológia, hogy megfelelő legyen. A 205-ös módosító indítványomban is szerepel a 2020-as dátum megkérdőjelezése. Természetesen min alapul ez? Nem tudjuk, hogy hány elektromos járműről lesz szó. Túl korai lenne ez tehát. Végül pedig utolsó pontként hadd említsem meg, hogy a jelentéstevő a delegáció támogatja. Szerintünk mindenkinek a saját szakpolitikáját kell kidolgoznia, hogy elérjék ezeket a célkitűzéseket. A szubszidiaritás és a földrajzi jellegzetességek, illetve rugalmasság figyelembevételével. Fontos a költséghatékonyság is mindezen infrastruktúra nagyon sok millióba, trillióba fog kerülni a végén. Kérdés, hogy ki fizeti ki. Minden esetre legyünk praktikusak. Igen, ezeket szerettem volna korábban is fölvetni, és most is benyújtottam módosításokat ez irányba. Folytassuk a megbeszéléseket, de túl korai lenne ezek véglegesítése, és ez nem praktikus. Folytassuk tehát a vitát, és köszönöm szépen az előadó munkáját. Köszönöm. Fidéza úr. Karma úr. Igen, természetesen mi is támogatjuk, hogy minden műszaki lehetőséget ki kell aktázni az emisszió csökkentésére. Ez egy nagyra törő célkitűzés, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentsük a 2000 1999-es szinthez képest. És nyilvánvalóan a közlekedésben az emisszió közben 30%-kal emelkedett. Ezzel azonban a problémát nem tudjuk megoldani. Öt hátránya van az automobilitásnak. Az egyik az emisszió, amit villamos járművekkel tudjuk kiváltani, de csak akkor, hogyha megfelelő hálózatot alakítunk egészen a gyártástól a felhasználásig, és ez nem minden esetben van így a, 20, az emisszió 25%-kal lehetne csökkenteni, hogyha az alternatívára is odafigyelnénk. A zajszint. Itt alacsonyabb sebesség mellett a villamos autók ugyan halkabbak, de magasabb sebességnél a benzinüzeműhöz képest igazából elhanyagolható a különbség. Az elektromos autók ára is egy fontos kérdés. Nyilvánvalóan a biztosítók fizetik meg a balesetek következményeit, és a német kormány a kötelezettséget vált arra, hogy 30 hektárra csökkentse az aszfaltozott területeket és nyilvánvalóan ez nagyon fontos, ha a közlekedést veszük figyelembe. A gáz és a benzin versenyében a gáz különösen fontos. A litiumot csak három tagállamban használják egyelőre, és nyilvánvalóan csodálatos dolog a megújuló energiákról beszélni, de a CO2 20%-a az eső erdők kivágásából ered. És nyilvánvalóan mi ezt nem tudjuk megakadályozni, tehát azt hiszem, hogy az összképet kell figyelembe venni, amikor az alternatív energiaforrásokról beszélünk, és ami az egyik oldalról előny, a másik oldalon visszaüt, és Szerintem abba az irányba kellene haladnunk, hogy a piacra bízzuk, hogy az ipar hogyan alakuljon, az elektromos járművek, az elektromos mobilitás, ez már egy ősrégi történet. 1981-ben Berlinben már felhasználták a villamos áramot. Tehát itt nem csak az eredményre kell odafigyelni, hanem arra is, hogy milyen alternatívát tudunk kínálni a mobilitásban. Olyan mobilitást szeretnénk, ami ugyanakkor a környezetvédelmet is biztosítja, és a többi járművé eset, jármű esetében a buszok, a kis tehergép, kocsik esetében szintén szóba jöhet a villamosenergia. Ez azonban a csatlakozó azatok kérdését is rendezni kell, és a hajó közlekedésben sem lehet más a helyzet. Velencében például ott nem járnak gépjárművek, és mégis beszélünk levegőszennyeződésről. Köszönöm Azok a célok, amelyeket a bizottság illusztrált, és amelyekre a reagál a jelentéstevő is, kicsit mintha túl lelkes célok lennének. Elmondom, hogy mire gondolok. De egyébként gratulálok a kollégának. Na de azért itt a válsághelyzetben legyünk realisták az infrastruktúrákkal kapcsolatban, ugyanis elképzelhető, hogy nem ez a javaslat a legészszerűbb megoldás, hiszen itt olyan rendszerekről van szó, amelyekkel kapcsolatban óvatosan kell gondolkodnunk, hiszen itt új struktúrákba való befektetésekről is szó eshet. Ezen felül pedig nagyon fontos arra is kitérni, hogy reméljük, hogy azért sikerül majd megegyezésre jutnunk. Olyan módosításokat terjesztettünk be, amelyek bizonyos aspektusokat kívánnak pontosítani, és az elektromos autókkal kapcsolatban például a következő két évre vonatkozólag egy tervet készítettünk el. Én úgy gondolom, hogy az újratöltés gyakorlatilag zéró vagy nagyon alacsony CO2 kibocsátással megoldható lehet, de ezt a privát struktúrákon belül is meg kell valósítani, és ennek nagyok a költség vonzatai. Ezen felül pedig olyan módosításokat is beterjesztettünk, amelyek a technikai jellemzőit pontosítják a feltöltő állomásoknak. Egyébként a jelentéstevő is hasonló módon gondolkodik, úgyhogy szerintem sikerül majd közös javaslatokat elfogadnunk. Ami pedig a földgázt illeti, Ezzel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a 300 kilométeres távolságot a hidrogénes járművek esetében 2030-ra biztosítsuk. Thank you, Mr. Gone, Mrs. Sanalova. Szavajóva asszony. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaj. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Hmm, számos kérdésben egyetértünk. Néhány megjegyzésem van csupán, három módosítást illetően. Az egyik inkább támogatást jelent, orientációs célkitűzésekre van szükség, nem kötelezőkre az újratöltő állomásokkal kapcsolatban 2020-ig. Legalább 10 százalékuk legyen nyilvános. Az infrastruktúra létrehozását is figyelembe kell venni, e, e, létrehozásakor figyelembe kell venni a regionális adottságokat a helyi piacokon és a helyi lakosságot. Tehát 116-123-as szám szerepeli. 237 olyan felhasználókra vonatkozik, akik már rendelkeznek elektromos autóval a jelenlegi standardek alapján. És nekik joguk van arra, hogy a jelenlegi rendszerben részt vegyenek az autójuk hasznos élettartama alatt. Köszönöm. Igen, köszönöm. Csak néhány módosítást írtam az elektromos autókat, járműveket, illetve semmi mást. Vegyük figyelembe, hogy a hazai töltőállomások lesznek a főtöltőállomások e járművek esetében. Fontosak a célkitűzések, de legyünk észszerűek. Nem akarunk sok pénzt költeni túlzott számú töltőállomás létesítésére. Vegyük figyelembe ezen kívül a nyilvános töltőállomásokra vonatkozó követelményeket, melyek mások lesznek, mint a magántöltőállomások esetében. A 44. módosító illítványt illetően is hadd adjak hangot aggályomnak a szövegből kivennénk egy részt, és hallottam, hogy ez a jelenlegi jogszabályoknak ellentmond. Kompromisszum született a hatos pontban az intelligens hálózatok esetében, ezt azt hiszem meg kéne még vizsgálni. Talán ez nem kompatibilis a jelenlegi jogszabályokkal. Az interoperabilitás is nagyon fontos kérdés. Foster asszony is említette, hogy legalább kettő standard van érvényben Európában jelenleg. Most a konnektoroknak második típusát telepítik. Fontos, hogy a nyilvános töltőpontok legyenek több standard szerint kialakítottak. Fontos, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek a töltőállomások, és problémát okozhat, hogyha nem a megfelelő típusú dugaszoló ajzattal rendelkezik ez a töltőpont. Fontos, hogy a jelenleg használt dugaljakat be lehessen csatlakoztatni ezeknél a töltőállomásokon. Fontos, hogy rugalmasak legyünk e, e tekintetben. Thank you, Mr. Ben. Köszönöm. Én röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy Kramer úrral általában egyet érte. Én egyáltalán nem vagyok oda attól, hogy az elektromos járművek fogják majd megváltani a világot a jövő közlekedésében. Hallottunk itt például a csatlakozók problémájáról, illetve arról, hogy hogyan állítjuk elő a villamos energiát. Tehát amikor a vasút mindig azt mondja, hogy mi vagyunk a legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód, de azt arról elfeledkeznek szótejteni, hogy a villamos energia széntüzelésű erőművekből vagy honnan származik. Tehát a villamos járműveknek mindenféleképpen van helye a magánközlekedésben, de az alternatívákat is érdemes megvizsgálni. Engem is természetesen vonzanak ezek az alternatívák az ásványi üzemanyagokhoz képest, de úgy tűnik, hogy a jelentés a villamos energia szárazföldi felhasználása irányába mutat, az LNG, tehát a folyékony földgáz pedig a kikötőkben nyerne teret. Ez azt jelentené, hogy a hajók legalább 25%-át át kéne alakítani metanol üzemre. A metanol nem szerepel a bizottság listáján. Most ez azért, mert nem szereti a metanolt a bizottság. Minden esetre, hogyha a tengeri közlekedésben van egy óriási szereplő, amely a hajók 25%-át átalakítja, akkor talán erről is szót kéne ejtenünk. Ami pedig az LNG-t illeti, a tárolása is kérdés. Hogyan tároljuk? egészen alacsony mínusz hőmérsékleten kellene tárgyalni. Hogyan biztosítjuk ezt? Hogyan tudjuk ezt biztosítani? Tehát én arra gondolok, hogy némi óvatosságra szükség lenne itt, mert egyrészt mindent beteszünk egy kosárba a villamosenergia mellett a szárazföldi közlekedésben, és mindent egy másik kosárba, ami a tengeri közlekedés illeti. És még egyszer, tehát a bizottság konkrétan a metanolt miért nem említi? fontos, hogy arra is gondoljuk, hogy nem csak egy alternatív forrás létezik, hanem több alternatíva a közlekedésben. Nyilvánvalóan mindannyian támogatjuk az emisszió csökkentést, át akarunk állni az ásványi üzemanyagok felől más forrásokra, de ahogy Kramer úr is mondta, a dolgokat nem szabad elszigetelten kezelni. A teljes összképet, a teljes ellátási láncot kell figyelembe venni, kínálati láncot kell figyelembe venni. Onidi úr. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Talán megértik, hogy az én perspektívámból hallgatva ezt, az, hogy ötből majdnem tízre emelkedett a résztvevők száma a vitában, az nagyon pozitív, úgyhogy köszönöm szépen. Van itt azért egy másik fontos aspektus is. Több, mint tíz. Annál jobb. Nos, hát a másik fontos aspektus az az, hogy láthattuk nagy érdeklődéssel, nem csak, hogy milyen sok módosítás érkezett a javaslathoz, hanem hogy milyen jó módosítás, milyen jó minőségűek ezek a módosítások. És igen kevés olyan módosítás érkezett, amelyekkel nem értünk egyet. Ez pedig megint csak azt mutatja, hogy igen magas minőségű munka folyik ezzel a javaslattal kapcsolatban. De természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy a javaslatot lehet még javítani. A javaslattervezet sok jó módosítás, vagy sok jó dolgot tartalmaz, és a jelentéstevővel is a legtöbb módosítást úgy ítéltük meg, hogy konvergens a mi álláspontunkkal. Néhány fontos kérdésre térnék ki. Az első, hogy valóban kötelező érvényű nemzeti keretre van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy egységes kell legyen egész Európában a keret, de ugyanakkor szeretnénk megpróbálni a belső piacot erősíteni ezen a területen, természetesen a figyelembe véve, de ugyanakkor vannak közös dolgok, amelyek erősítik a belső piacot. Tehát szeretnénk, hogy a belső piac tovább erősödne és erősebben kerülne ki ebből a, a témából, mint amilyen korábban volt, nem gyengítenénk. Aztán fontos az is, hogy a célokat hogyan fogalmazzuk meg. Mindenesetre abban biztosak vagyunk, hogy célokra szükség van. Ugyanis nem lesznek privát befektetőink, hogyha nem lehet előre látni a piacot, és néhány évre nem láthatunk kitekintést a nemzeti terveknek köszönhetően. Tehát a 2020-as időpont talán egy jó perspektívát jelent ebből a szempontból a döntéshozók számára. Valószínűleg van még egy kis mozgásterünk arra, hogy a javaslatban szereplő számokat pontosítsuk, tehát például el tudom képzelni azt, hogy a töltőállomások kapcsán a magán, illetve a nem magán töltőállomásokat különvennénk, és esetleg inkább a, azokra koncentrálnánk, amelyekhez bárki hozzáférhet. És nagyon fontos az is, hogy a különböző alternatívákat biztosítsuk a javaslaton belül. A metanol vagy a metángáz ellen nincsen semmilyen kifogásunk, csak egész egyszerűen úgy tűnik, hogy főként a hajózás területén nincsen igazán nagy érdeklődés ezzel a üzemanyag forrással kapcsolatban, de az igaz, hogy minden forrást figyelembe kell vennünk, és a különböző közlekedési módozatok tekintetében kell ezt megtennünk ami a sztenderdeket illeti. Itt valóban Európában egységes sztenderdekre van szükség, mert különben az egységes piac nem fog megvalósulni az alternatív üzemanyagok területén. Ugyanakkor itt is nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy milyen átmeneti intézkedéseket lehetne biztosítani néhány tagállam számára, akik már sokat fektettek be egy másik standard kialakításába, Például, hogyha az elektromos áramra gondolok. Nos, hát itt arra gondolok, hogy két standard is jelen lehetne a töltőállomásokon, ez számunkra elfogadható, de az biztos, hogy azt szeretnénk, hogy azért hosszú távon mégiscsak egy egységes, egy közös megoldásban gondolkozzunk. Ami pedig a fogyasztókat illeti, a rájuk vonatkozó intézkedéseket, Nos, hát itt megint csak meg kell őriznünk a legfontosabbakat, ugyanis mindannyian láttuk már, hogy a bioüzemanyagok integrációja mennyire nehéz volt, ugyanis a fogyasztók nem ismerték ezeket a módszereket. Úgyhogy egyszerű intézkedésekre van szükség, mint ahogyan azt egyébként ennek a szakbizottságnak a tagjai javasolták is, vagy a jelentéstevő maga is. Ami az ütemtervet illeti, kérem, hogy ne 2030-ban gondolkozzunk. Úgy gondoljuk, hogy a 2020-as időpont lenne a jó időpont bizonyos alapvető döntések meghozatala szempontjából. Például az LNG szempontjából a hajózásban, így gondoljuk ezt, de elképzelhető, hogy vannak, akik a transeurópai hálózatok egységesítését szeretnék megvalósítani ezen a területen is. Tehát 2020 szerintünk alapvetően fontos, figyelembe véve azt is, hogy vannak olyan kötelezettségvállalások, például a hajózás területén, a balti tengeren, bizonyos zónák kialakítása, de 2020-ra egyébként ez a földközi tengerre is vonatkozik, és ezeket a befektetéseket, ezeket most kell megtenni, ahhoz, hogy 2020-ra működőképes legyen a rendszer. Ha 2030-ra halasztjuk, az túl késő lesz. Aztán egy másik fontos kérdés, hogy a tagállamok költségvetéseit nem szabad tovább terhelnünk, és mindent úgy próbálunk megtenni, hogy mennyiségi vagy hát számokat tartalmazó célokat kívánunk kitűzni, hiszen ez az, ami a magánbefektetések számára kiszámíthatóvá teszi a piacot és valóban ennek a jogszabálynak nem szabad, hogy további öm, költségekről szóljon a tagállamok számára. Fidánca úr, igen. Nos hát először is köszönöm szépen ezt a gazdag vitát. Köszönöm az összes felszólalónak, az összes kollégának ezeket a konstruktív felszólalásokat, és szerintem nagyon sok kérdésben az árnyékjelentéstevőkkel minden bizonyal szintézisre tudunk majd jutni. De azért nem gondolom azt, hogy ezzel az irányelvel mi minden problémát meg fogunk tudni oldani, és minden környezetvédelmi célt meg tudunk valósítani 2050-ig terjedően. Tehát én is realista vagyok, és tudom, hogy mennyire részleges ennek a jogszabálynak a hatása de mégiscsak úgy gondolom, hogy egy alapvetően álló piac, amely ugye az alternatív energiaforrásokat jellemzi most, Nos, hát ehhez mégiscsak kellett valami, ami kimozdítja erről a holdpontról ezt a piacot. Az energia nehéz kérdés, azért is, mert infrastruktúrákat, piacokat igényel, és a kettő az mintha egy ördögi kört alakítanak. ki, ha nincs piac, akkor nincs infrastruktúra, ha nincs infrastruktúra, nincs piac. A bizottság tehát jól teszi azt, hogy beindítja ezt a folyamatot, és egy biztonságos jogi keretet kíván létrehozni, minél több magánbefektetés vonzásának céljából, illetve tagállami és Európai Uniós forrásokra építve. A TEN T hálózatokban is szerepelnek ezek a célkitűzések. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból mindenképpen jó irányba haladunk. Taylor úr arra utalt, hogy hogyan valósul majd meg a CO2 kibocsátás csökkentés ezen intézkedések fényében. Nos, hát nem hiszem, hogy ezt nekem kellene most itt illusztrálnom, de mégiscsak egy hatásvizsgálat is készült, a bizottság végeztetett ilyen hatásvizsgálatot, és ebből azért sok minden kiderül. Aztán elképzelhető, hogy ebben hiszünk, vagy nem, reálisnak gondoljuk, vagy nem az már magán gondolkodás kérdése, de minden esetre volt hatásvizsgálat. Ami pedig a kikötőket illeti, és az LNG használatát, Nos, hát én néhány kollégával nem értek egyet, ugyanis az infrastruktúra zéró fejlesztése, illetve az LNG töltőállomások megjelenése az összes TEN hálózatba tartozó a kikötő tekintetében azért nagyon nagy különbséget mutat, tehát itt hatalmas előrelépést is jelenthet ez, és sok-sok kikötő részt vesz ebben a TNT hálózatban, aztán elképzelhető, hogy a tagállamok maguk, vagy akármilyen más logika mentén majd döntenek arról, hogy hol fognak ilyen töltőállomásokat létesíteni. Elképzelhető, hogy az egyik kikötőben úgy döntenek, hogy lesz ilyen töltőállomás, és az onnan 10 kilométerre lévőben pedig nem. De ezt majd a tagállamoknak kell eldöntenie. Úgy tűnik, hogy a kalapács az mindjárt fejemen koppan, úgyhogy lassan befejezem, és találkozómról majd beszámolok az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. November 26-án eh, lesz a szavazás, amennyiben eh, addig eh, az jelentéstevő le tud ülni az árnyék előadókkal. Ebből induljunk tehát ki november 26-a. Köszönöm mindenkinek, és következik az e-kereskedelemben az integrált csomag Szeretnék inteni arra mindenkit, hogy már így is csúsztunk, éppen ezért nagyra értékelném, ha röviden szólnának. dantin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetném, hogy a jelentésben az e-kereskedelem gazdasági hatásáról van szó. Három dolog viszont hiányzik, az interoperabilitás a postai hálózatok között, a verseny hiánya a postai ö, szereplők között, illetve a fogyasztók figyelembevétele. 55 módosító indítványt kaptunk, és ennek, ezek alapján hat kompromisszumos javaslatot készítettem, ami 39 módosító indítványt lefed. A fogyasztók tájékoztatásáról szól, az interoperabilitásról, illetve a verseny helyzetről a postai ágazatban, a label kifejlesztéséről és a környezetvédelmi hatások figyelembevételéről. A csoport elfogadta a kompromisszumos tervezetet a negatív szavazásra bocsátom tehát a módosító indítványokat, melyek távolodnak a bizottsági céloktól. Azt hiszem, hogy kicsit túl messzire mennek valamelyik ágazatban. Remélem elég rövid voltam, elnök úr. Mr. Danton, it's up. Danton úr, tökéletes, köszönöm szépen. Meissner asszony, én is rövid leszek. Először is köszönöm a jelentéstevő munkáját, és Fidananza úr ugye már elment, de neki is személyesen köszönet akartam mondani. Tehát valóban számos területen osztjuk egymás véleményét. Ennek ellenére benyújtottam néhány módosítókat, amit a kompromisszumokban figyelembe vett a jelentéslevő. Ezek a kompromisszumok szerintem jók, tehát kiváló munkát végzett a jelentéstevő, az állásfoglalás kapcsán ennél többet nem is kívánok mondani. A következő már a szavazás lesz. Köszönöm. Lichtenberger asszony, én is egyetértek nagy részt a kompromisszumos módosítókkal. Szerintem ez így is helyes. Egy kívánságom lett volna még a D kompromisszumos kapcsán. Utalni kellett volna arra, hogy ami ezt a területet illeti, ez nem szabad, hogy az EU környezetvédelmi politikai célkitűzésekkel ütközzön, ami az ösztönzőket illeti, a kisebb egységek kapcsán. Ezt egyébként mailben is elküldtem, talán egy rövid mondattal ki lehetne egészíteni ezt a módosítót hogy ne kerüljünk ellentmondásokba a már meglévő EU-s célkitűzésekkel a közlekedési folyamatok csökkentése kapcsán. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag be is fejeztem. Köszönöm. Ha nem... From DG... Más szólni, akkor Stein úr, a piaci főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, én is köszön, megköszönöm Dantán úrnak és más résztvevőnek ezt a kiegyensúlyozott, kiváló jelentést. Mi is nagy részt egyetértünk azzal, amit láttunk, hallottunk. A zöld könyv tavalyi megjelenését követően a follow-up kezdeményezésen még dolgozunk egyrészt nem akarunk semmiféle jogalkotást javasolni, ami a piacba beavatkozna egyelőre, ugyanakkor viszont tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntarthatóság számos szempontot felvet. Ha elolvasták a zöld könyvet, akkor láthatják, hogy ezeket a szempontokat már a kezdetektől fogva beépítettük, és itt nem, tehát ahogy a csomagküldő szolgáltatás bővül, úgy egyre inkább holisztikusabb megközelítést tartunk fontosnak, annak érdekében, hogy magas színvonalú legyen a szolgáltatás. És ehhez elsősorban az üzemeltetők egymás közötti hatékonyságát kellene javítani, amikor különösen amikor határok kon át menő forgalomról beszélünk a csomagküldésben. Tehát összességében szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt várom a végső jelentést. Köszönöm szépen, Dantán úr, kíván -e még szólni? Igen, elnök úr, megkaptam az, az módosító indítványt, és ez nem jelent problémát. Javaslom, hogy ma délután módosítsuk ilyen értelemben a kompromisszumos megoldást. 13 percet foglaltam csak el, elnök úr. Danten úr, maga az én hősöm, biztosíthatom erről. Hadd emlékeztessem önöket, és a bizottság számára kiváló példát is mutatott. De volt és úr holnap következik. A szavazás tehát holnap, a szavazásra holnap kerül sor. Következik az utas jogok kérdése. Mielőtt George magához ragadná a szót, hadd mondjam el a kedves képviselőknek, hogy a, az utas jogokkal kapcsolatos szavazás december 17-ére került, arra a csoportok egy része nem volt itt, nem lesz itt, így december 17-éig marad egy kis időnk. Bák úr is elfogadta ezt. Kompromisszumon dolgozzunk addig, az 565 módosító indítványt próbáljuk figyelembe venni. Módosító indítványok a a rep légitársaságok szerelmeseitől az eltörlőig terjednek, tehát elég szélsőséges skálán mozognak. Parancsolja most öné a szó. Ja, vielen Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáknak lehet, hogy a késedelem miatt kell majd kártérítést fizetni. Mint ahogy ez elhangzott, a szavazást december 17-ig halasztottuk el, ami további időt biztosít számunkra, hogy további vitákat folytassunk, és minél jobb kompromisszumokat tudjunk kidolgozni. Nekem az volt a kívánságom, azonban, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban szülessen meg ez a dosszié, hiszen ez a, itt a parlament végleges véleményéről van szó, számos nehézségen jutottunk túl. A több mint 500 módosító is rámutat arra, hogy milyen komoly érdeklődés övezi ezt a témát. A módosítók többsége megegyezik az én álláspontommal, tehát nem a lincselést akarjuk a légitársaságokkal szemben, hanem azt szeretnénk, ha a bizottság egy kicsikét kiegyensúlyozná a szöveget. És egyébként az általam elkészített jelentés is erre vonatkozik. Talán tapasztalták, hogy vannak olyan légitársaságok, amelyeket bevontam, illetve vannak olyan légitársak, amelyek újításokat akarnak bevezetni, itt például a fapadosok, a csomag, a podgyász szok után felszámított díjak kapcsán, vagy a foglalások, foglalási rendszer továbbfejlesztése kapcsán, nagyon fontos, hogy megakadályozzuk, hogy olyan gyakorlatot folytassanak a jövőben a légitársaságok, amelyek nem találkoznak a fogyasztók érdekeikkel. Az árnyék tevőkkel felvettem a kapcsolatot, jövő hétfőn tartunk egy ülést, és nagyon fontosnak tartom, hogy ma még néhány pontot megvitassunk. Ilyen eh, fontos pontok például a késésekkel kapcsolatos kártérítésekre való jog, a hatos és a hetes cikk, ami az egyszerűsítést illeti a bizottság által javasolt eh, idő korlátokra vonatkozóan én az 5-9-12 helyett a 3-4-5 5 órát javasolnám. Ezeket nyilván érdemes megvitatnunk. Szintén egy nagyon fontos szempont a megtagadott, elutasított eh, boarding ötös cikk, Dominik Rekret itt nagyon szigorú szabályokat javasolt, és szeretném a többiek véleményét is megismerni ezzel kapcsolatosan. A no-show politikával kapcsolatosan, a négyes cikk kapcsán én azt kértem a javaslatomban, hogy itt végül is egy olyan szerződésről van szó, egy olyan szállítási szerződésről, ami az oda és vissza útra is vonatkozik, tehát egyik ágát sem lehet ennek a úgymond szállításnak vagy szerződésnek visszautasítani, erről is eszmét cserélhetnénk. Ugyancsak fontos a kivételes vagy rendkívüli körülmények definíciója megfelelő lista szerepel erre vonatkozóan a mellékletben. Néhány módosító, vagy illetve javaslat született, amelyek számomra érdekesek ezen lista kapcsán, például a delegált jogi aktusok kapcsán a bizottságnak kéne ezt a listát összeállítani. Mindenesetre én azt javasolnám, az IMCO szakbizottsághoz hasonlóan, hogy ezt a listát minél teljesebb körűen mi állítsuk össze, és ez képezné a további munka alapját, amit aztán a bizottság majd a delegált jogi aktus keretében a jövőben átdolgol, átdolgozná. Ami pedig a szállodai költségeket illeti a 9-es cikk 4-es bekezdésében, itt is rendkívül sokféle javaslat született a 80-100 eurótól a gyakorlatilag korlátlan költségtérítésig a légitársaságok részéről. Én itt szintén emlékeztetik az IMCO javaslatára itt 175 eh, eh, euró szerepelt. Mindenféleképpen itt is a kompromisszumra kellene törekednünk. Ami a fizetésképtelenséget illeti, a 2009 óta a parlamentnek eh, meg kellett volna alkotnia egy erre vonatkozó szabályt, Szerintem a bizottság erre vonatkozó javaslata nem elég kötelező érvényű, túlságosan gyenge. Én itt javasolom, hogy kötelező érvényű szabályt alkossunk, és ezzel kapcsolatosan is szeretném megismerni az önök véleményét. Tehát ezeket tartom én most egyelőre a legfontosabb pontoknak, és várom a jelenlévő kollégákkal a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szavisza asszony, parancsoljon. Itt härra juhataja, lugupeetud raportőr, head kolleegid. Kedves előadó kollégák, először is szeretném megköszönni az előadók kiváló együttműködését. A légiutasok jogainak témája rendkívül összetett nagyon sok indulatot vált ki, és ezt talán megmagyarázza, miért ennyi módosító indítvány született. Először is szerencsét kívánok az előadónak és árnyék előadóknak. Nagyon sokat dolgoztak, és végig kellett olvasni az összes több mint 500 módosító indítványt. Az áldás csoportba vagyok árnyék előadó, és remélem, hogy sikerrel járnak. Bár az irányelv légiótasok jogairól szól, vegyük figyelembe a jelenlegi piaci helyzetet és az európai légi közlekedés területén. Számos kolléga javasolta, hogy konkretizáljuk azt, hogy ez méltányos lesz és érthető minden piaci szereplő számára. Azt hiszem a légi utasok fontos, hogy ismerjék a jogaikat, attól a pillanattól fogva, hogy megveszik a jegyüket. A légi utasok egyelőre nem ismerik a jogaikat, kötelezettségeiket, és ez azt hiszem, hogy a légitársaságoknak jogtalan előnyt ad a légitársaságaink és más országok légitársaságai számára ez igen fontos. Vannak módosító indítványok a késedelmekkel, kompenzációkkal kapcsolatban. Meg kell találnunk a kompromisszumot, ami figyelembe veszi majd az Európai Bíróság ítéleteit is. Ezen kívül nem árthatunk a regionális légitársaságoknak sem, és Hajlandó vagyok megvétatni a kompromisszumos indítványokat. Egyetértek abban is, hogy szükség van arra, hogy biztosítsuk a légiutasok jogait, jogainak érvényesülését. De mivel kevés az időnk, most nem szeretnék minden módosító indítványra rátérni. Van, amit támogatunk, van, amit nem, de remélem, hogy végül kiváló együttműködésünk továbbra is fennmarad. Remélem az előadó megoldást talál. Taylor úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Bach asszony, Bach úr, hogy ezt a kiváló munkát elvégezte. És remélem tovább tud majd lépni. Említi, a, említette a nyitó szavaiban, hogy szükség van a kiegyensúlyozottságra. Nos, nem szeretnék minden módosításomra most rátérni, gondolom ennek örülnek, de egyet kiemelnék. A, az egyik pont ezt az egyensúlyt szeretné helyreállítani. A légitársaságot vonja a felelősségre az utasra kötött szerződés alapján. Ő tehát a felelős annak alapján, hogy kevés más tranzakcióban fizet az ügyfél előre a szolgáltatásért. Jó hiszeműen fizetnek, és elvárják, hogy megkapják az ígért szolgáltatást. Tehát azt, hogy azt javasoljuk, hogy a légitársaságok elkerüljék a szerződéses kötelezettségeiket, azt hiszem, hogy nagyon rossz indítvány lenne. Folytatom más témával a módosító indítványokban. A különleges körülményekkel kapcsolatban hadd javasoljam, hogy fogadjuk el az Európai Bíróság definícióját. Olyan körülményeket tekintünk kivételesnek, melyek nem elkerülhetők még akkor sem, ha minden észszerű intézkedést meghozunk. Tehát olyan körülmények, amelyeket nem tud irányítani a légitársaság. Azt hiszem, hogy ha ez a meg, meghatározás jó a bíróság számára, akkor számunkra is megfelelő lesz. Így ne vitatkozunk azon, hogy mi a különleges és mi nem. Ez egy egyszerű, érthető módja annak, hogy megértsük ezt a kritériumot. A kompenzációval folytatom, a kártérítéssel. Nos, számos aggasztó találkozásom volt osztrákokkal, akik monitorozzák a légi utazásra kapcsolatos panaszokat. Ha a bizottsági javaslatot elfogadják, akkor a legtöbb ilyen panasz már okafogyottá válik. Nehéz pénzszerűsíteni ezt, de több milliárdra, milliárd euróra is rúghat ez évente, amit a légitársaság nem fizet ki az utasok számára. Nem szeretnénk, hogy jogtalanul szenvedjenek a légitársaságok, de hát az utasokat is kártalanítani kell. Az első cikkben lévő módosításban javasoljuk, hogy határozzuk meg a kártérítési kifizetéseket. Az egyórás késéstől, egyórás késés 60 eurós kártérítéssel járna, és 10 euró pedig 10 perc után 5 órá alatt marad a késedelem, akkor plusz 200 eurót kellene, hogy fizessenek kártérítésként. Ha több mint 5 órát késik a gép, akkor 300 euróval egészül ez ki. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit egyoldalú gondolkodás, de talán mindenképp méltányos módja lenne annak, hogy ezt meghatározzuk. Jelenleg a bizottsági javaslat szerint nagyon sokan hát, hátrányos helyzetbe kerülnek, és a parlamentünk célja pedig nem ez, hogy hátrányos helyzetbe kerüljenek az állampolgáraink, akiket képviselünk. Végül pedig, hadd szóljak röviden a 18A preambulum bekezdésről, mely szerint a légitársaságok oxigén felszerelés biztosítanak a rászorulóknak. Egyeztetni kell a takállomukkal, hogy a viták és kérdéseket a légitársaságok és az utasok között megoldják, végül pedig a 19. preambulum bekezdésben zene hangszerek szállításáról van szó. Nagyon sok e-mailt kaptunk azzal kapcsolatban, a, hogy szeretnék a hangszereket magukkal vinni. Bach úr, várom a találkozót az árnyéka előadóval, és szeretnénk, hogyha optimistán tekinthetnénk a jövőbe. Foster asszony, köszönöm szépen elnök úr. Köszönöm Bach úrnak is, és látom, hogy nagyon keményen dolgozott, bár nem értek mindennel együtt, egyet. Igen, összetett ez a kérdés. A második módosító indítványjal kapcsolatban hadd mondjam el, hogyha ez a rendelet a Gibraltári reptére is vonatkozik, mint brit tengeren túli területre, ahogyan a 2006-os bírósági ítélet is szól. Ezt mindenképp felül kell vizsgálni. De visszatérve azt hiszem, hogy igen, konstruktív módosítóindítványok is születtek. Egyetértek néhány gondolattal, amiről szó volt a bizottsági dokumentumban. De, és továbbra is ö, támogatjuk az 5 órás időhatárt. Igen, Leírtunk néhány módosító indítványt a bizottság számára, hogy ezt megvizsgálják. Leírtam továbbra konstruktív módosító indítványokat azzal kapcsolatban és hogyan kell kártelen, kármentesíteni az utasokat, milyen minimális összeget határozzunk meg a jegyár függvényében. Ezek tényleg konstruktív indítványok voltak. Azt hiszem, hogy végül is azt kell eldöntsük, hogy egy olyan iparágban, ahol nagyon fontos az ügyfél, ügyfelek megfelelő kiszolgálása, a jó minőségű ügyfélszolgálat a létfeltétel ezeknek a légitársaságoknak. Európában a legtöbb légitársaság kiválóan is végzi a munkáját, ezért is ülhetünk ma itt az Európai Parlamentben. Minnyájam. Legtöbbször még nehéz körülmények között télen is ide szállítanak minket. Fontos, hogy ezt kiegyensúlyozottan nézzük ezt a kérdést. Lichtenberg asszony szólt néhány szót. Ő osztrák, ugye? Nem ismerem ezt a testületet. Nem tudom, hogy mit is mondott pontosan, de Ausztriáról volt szó. Minden esetre néhány szót még hadd ejtsek a következőkről. Vannak még fennálló kérdések, ezt az 5-9-12 órás időhatárt vegyük figyelembe, negatív hatása lehet a 12 órának, hogyha halmozódik a késés. Felvetjük ezt a bizottság számára. Meg kell vizsgálni, milyen negatív hatása lehet ennek, hogyha ezt elfogadjuk ha mindenki kiveszi a podgyászát minden transfernél, és vissza kell, hogy menjen a check az rendben van, de akkor ne panaszkodjanak erről, hiszen ez lenne a következmény, azt hiszem. Nagyon észszerűen kell, hogy eljárjunk. Ami a bizottság a kapcsolatos delegált feladatokat illeti, én magam is írhatok listát a kivételes körülményekről a kollégák számára. Azt hiszem, hogy kivételes körülmények rendkívül összetettek. Nem olyan egyszerű ez, ahogyan a KISZ említette, hogy vegyük át a bíróság meghatározását. Vannak különféle technikai problémák is. Mi számít kivételes körülménynek és mi nem, erre még nem kaptunk választ, hiszen tényleg bonyolult a kérdés. Az ipar képviselői összeállíthatnának egy listát, és együtt is működhetnénk ebben nemzetközi szinten is el kell, hogy fogadják ezt. Remélem, elnök úr, hogy sikerül majd e, ezekkel előállni. Nagyon komplex ez a kérdés, és rendkívül sok hasznos módosító indítvány született. Meglátjuk, hogy sikerül előre lépni, és az előadó megvizsgálja, hogyan sikerül a kompromisszumot elérni. Könnyű mindenkit hibáztatni, ez mindig egyszerű volt, de a helyzet az, hogy végül is miről van szó. Mi állampolgárokat képviselünk, kis, kis és középvállalatokat képviselünk, és az idegenforgalmi ipart is képviseljük. Ezzel szeretném most befejezni a mondandómat, köszönöm az előadó munkáját. Kadraui for the socialists. Akadra, szocialisták, Akadraui úr. Elnézést, sajnos az árnyékjelentéstevünk Bernadett nem nincs itt, hogy őt fogom most helyettesíteni. Először is szeretném megköszönni Zsors Bachnak a munkáját. Nagyon sok módosítás érkezett, ez azt is mutatja, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, amely iránt igen nagy az érdeklődés. Tehát fontos a fogyasztók védelme, vagy érdeke és a hatékony működés között megtalálni ezt az arany középutat, amelyhez szükségesek bizonyos, definíció, bizonyos definíciók, például azzal kapcsolatban, hogy mit értünk különleges körülmények között, vagy például, hogy mit jelent az, hogy megfizetett ár, mm, ugyanis nem szeretnénk rossz meglepetéseket okozni um, az utasok számára. A szállító harmadik országokban különleges helyzetben is lehet, ugyanis elképzelhető, hogy itt kevésbé jók a körülmények az utasok számára. Fizet, vagy külön fizetés mellett 48 órával az indulás előtt még módosítani kell, lehessen a repülőjegyeket, ami pedig a trigger pointokat illeti, a jelentéstevőnk, illetve árnyék jelentéstevők a három órát javasolja a 3500 kilométeres távolságnál messzebbi járatokra. 7 óra 2500 és 7000 között, és aztán ugye 10 óra lenne az 5000 km fölötti távolságokra aztán természetesen lehet itt még a különböző határidőkről vitázni, de mégiscsak az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt az arany középutat, ami működőképes is. Ami a szállást illeti, ez is egy rendkívül fontos kérdés. Itt igazából mi azt javasoljuk, hogy a három első éjszaka, ami a legfontosabb ebből a szempontból, visszafizetéssel kerüljön, és itt ne legyen semmiféle plafon a hoteláraknál, később pedig mondjuk 80 eurós plafont lehetne beállítani a három éjszaka utáni időszakra nézve. De az első kettő vagy három éjszakára nem szabadna megállapítani plafont. panaszok benyújtásának határideje, ezt is szerintünk ki kellene terjeszteni. A rendelet szerint itt ugye 6 hónapról beszélünk, 3 hónap helyett. illetve hogy nem módosítja magát a felszólaló, három hónap helyett hat hónapra kellene kiterjeszteni ezt. Aztán fontos, hogy ne legyenek versenytorzító a hatások a tagállamok között, és ezért fontos a hatékonyság bevezetése a nemzeti ügynökségek tekintetében, és hogyha túl nagyok a különbségek, akkor egy harmonizált megközelítést kell javasolni. Köszönöm. Thank you, Mr. De Grand. Köszönöm szépen, de Grandes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utasjogok elég hosszú időre nyúlnak vissza itt a parlament munkájában. Taylor's, Taylor úr kezdeményezésére került napirendre ez a kérdés, a bizottságot felkérte a parlament bizonyos munka elvégzésére, majd megszületett a bizottsági javaslat, és egy igen terjedelmes jelentés, a jelentéstevő szerintem nagyon jó javaslatot készített, annak ellenére, hogy még számos módosítót kell áttekintenünk, Itt az utasjogokat nyilvánvalóan nem a légitársaságokkal szemben kell érvényesítenünk. A bizottság igyekezett egyensúlyt teremteni a legkülönfélebb érdekek között. Itt azonban mi elsősorban az utasjogokra kell, hogy összpontosítsunk. A légitársaságok gyakran megfeledkeznek az utasokról, ugyanakkor az utasoknak, mint állampolgároknak bizonyos alapvető jogaik vannak. És e tekintetben nagyon pozitív javaslatok születtek, amit támogatok. Két módosítót nyújtottam be én is, és ezek szerintem egybeesnek a többi képviselő által benyújtottakkal. a társaságokat arra kellene kényszerítenünk, hogy egyértelműsítsék a foglalási rendszerüket, és az erre vonatkozó módosítókat mindenféleképpen támogatandónak tartom, hiszen ez megfelel a helyzet értékelésének, a jelentéstevő értékelésének. Végezetül pedig Foster asszony, én most nem kívánnék részletekbe bocsátkozni az ön által elmondottakkal. Mindannyian ismerjük Gibraltár és az Egyesült Királyságok közötti eh, kérdéskört, erre vonatkozóan vannak bizonyos szabályok, és remélem, hogy e, e tekintetben is megállapodásra tudunk jutni. Ugyanakkor amit Foster asszony elmondott, a Gibraltári repülőtér szabályozásáról. Itt a közelmúltban Spanyolország tette nyilatkozatot, amit elvetettek, és szerintem jogi szempontból a bizottságnak szigorúan meg kell ezt vizsgálnia. Foster asszony azt mondta, hogy ezt a jogászokra kellene bízni. Én remélem, hogy sikerül megoldást találnunk ebben a kérdésben. minden esetre a status quo-hoz ragaszkodunk. És természetesen a párbeszéd a legcélra vezető módszer két tagállam között, és biztos vagyok benne, hogy ezeket a vitás kérdéseket meg tudjuk oldani, és ez remélem nem fogja befolyásolni a jelentés további sorsát. Meister asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ez a téma mindannyian, mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen mindannyian repül, repülünk, és a legkülönbözőbb tapasztalatokkal rendelkezünk. Itt azt hiszem, hogy mindenki a saját fekete listáját össze tudna állítani a brüsszeli repülések kapcsán. A teherforgalomra vonatkozóan nyilvánvalóan egyértelmű a helyzet, az utasjogok azonban ennél fontosabbak, és abban az esetben Bach úr megerősítette a bizottsági javaslathoz képest az utasjogok helyzetét, és én általánosságban jól, jónak tartom, hogy elsősorban erre kell koncentrálni. Véleményem szerint azonban ezeket a kérdéseket nem tudtuk kielégítően megoldani. Én több alkalommal próbáltam már a jogaimat érvényesíteni, és rendkívüli nehézségekbe ütköztem. És a különböző légitársaságok a legkülönbözőbb megoldásokkal érnek. Nyilvánvalóan természetesen egyensúlyt kell teremteni a légitársaságok gazdaságossági szempontjai és az utas jogok között. Ezek a jogok érvényesítendők. Szerintem a bizottság javaslata nem teljesen kielégítő e tekintetben, és szerintem Bach úr jelentése ezt korrigálta. Nyilvánvalóan tájékoztatásra van szükség, és légitársaságoknak megfelelő kontakt szemét kell biztosítani, egyes esetekben ez működik, más esetekben kevésbé. Az is egyértelmű, hogy egy törölt járat esetében, vagy jelentősebb késés, késés esetében megfelelő mértékű kártérítésre van szükség, ami mondjuk nem lehet tízszerese a repülőjegy árának, és hát várom a további vitákat. Krámer úr. Igen, nekem is vannak tapasztalataim a légitársaságokkal. Vannak olyan menetrendek, amelyeket egyszerűen nem tudnak teljesíteni. Tudják, hogy vannak olyan járatok, amelyek nem kifizetődőek, és ennek ellenére üzemeltetik azt, miközben ott megengedik az óriási késedelmeket, órákat várakoztatják az utasokat. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utasok kárára jövedelmezők, vagy próbálnak jövedelmezők lenni. Például a délutáni járatot törlik, ezt az estire terelik át, és ez a pénzt nem lehet minden esetben kártértésként visszakérni vagy például túl bukkolják a járatokat. én Bázelből belgrádba repültem múlt héten egészen nevetségesen olcsó volt a jegy de a podgyászért sixty eurót kellett fizetnem és ez elfogadhatatlan tehát nyilvánvalóan ha utazom akkor van bőröndöm és az árban benne kell legyen az hogy én mit vihetek fel hány podgyászt vagy hány táskát. a jelenlegi helyzet az tarthatatlan. és amit egyáltalán nem értek hogy a bizottság arra hivatkozik, hogy három óra, órán túl jogosult az utas a bróság döntése alapján a kártértésre és miközben mindenki arról beszél, hogy egyenlő bánásmódot kell biztosítani, és itt nem a bíróságon múlik ez, hanem a légitársaságon. Milyen eh, motiváció húzódik meg a bizottság eh, javaslata mögött? A légitársaságok eh, évek óta megtagadják itt az összhang megteremtését. És egyszerűen nem értem, hogy a bizottság javaslata miről szól. Én miért nem dolgozták ki itt a méltányos viszonyokat? az 5-9-12 óra, ez így csodálatosan hangzik, de hogyha én 5-9-12 órán át utazom, akkor a két órás késedelem legalább annyira jogosíthat engem kártérítése. A vasút esetében itt nem tesznek különbséget a távolság szerint, ha viszont a repülés kapcsán szemetek el óriási késedelmeket, akkor nyilvánvalóan én arra számítanék, hogy ugyanúgy bánjanak velem. Az oda-vissza út esetére rátérve nyilvánvalóan, ha én returjegyet veszek, akkor mindkét járatra jogosult vagyok. A bíróság ítélete a vasút esetében kizárta azt, hogy itt mi, milyen körülmények nem minősíthetők rendkívülinek. Például a vulkán kitörés, hát ha az nem rendkívüli, akkor nem tudom mi. Vagy hogyha bizonyos egyéb körülmények adódnak el, ezt eltérő módon ítélik meg. A Foster asszony a bashing szót használt, tehát hogy pellengéráltják, vagy támadjuk a légitársaságokat. Itt én szerintem arról van szó, hogy a vasút és a légitársaságok esetében egyelő bánásmódot kell alkalmaznunk. Elnézést, közbeszólt az elnök. Finországban a tél kapcsán komoly problémák adódhatnak. Ott több hónapig e, esik a hó, de nem esik ki annyi járat, mint bárhol máshogy Európában. és vannak olyan európai országok akik arra hivatkoznak hogy az elmúlt thirty évben egy szem hó sem esett és ez befolyásolja a légitársaságokat. a hangszerek kérdése igen, lehet azt mondani, hogy nem mindenki furujázik, hanem vannak nagybőgősök, vagy csellósok is, vagy hogyha valaki sportol, akkor ezeket a kérdéseket is meg kell vizsgálni, például a kerékpárok száll, szállítása. Nagyon kevés légitárság utasítja ezt vissza, és szerintem ezzel is foglalkoznunk kell a jelentésben, bach úr. Egyébként számomra kielégítő a jelentés, és egy I pontként a kerékpárokat is kérem, hogy vegye be a jelentésébe. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, amikor Kramer úr szólt az előbb, hogy mennyibe került a podgyász, nem tudom, hogy a bicikliért mennyit kellene esetleg fizetnie, hogy fölvigye a fedélzetre. Érdekelne, <laughs> hogy ez hogy néz ki. De ez csak egy mellékes téma. Van néhány fontosabb kérdés is, amiről szólnék. Taylor úr kezdemény, saját kezdeményezésű jelentését támogattuk a múltkor, és különösen a mozgássérültek, illetve a csökkent mobilitású utasok tekintetében. Azt hiszem, hogy konszenzus alakul ki ezekkel kapcsolatban. Elnök úr emlékezik arra, hogy az előzetes megbeszélések során néhány dologról már szóltam. Meg kell erősíteni a nemzeti végrehajtó testületeket, hiszen ez egy olyan terület, a rendfenntartás, ahol a kompenzációs kéréseket végre kell hajtatni, akármilyen szintűek is. Nem tudom, hogy országos szinten eléggé nagy a hatáskör ezeknek a testületeknek, minden esetre meg kellene erősíteni ezek jogosítványát. Bach úrnak szeretnék köszönetet mondani a, a jelentésért, és valóban szükség van a jogi tisztánlátásra, a különleges körülményeket illetően. Foster asszonynak igaza van, hogy ne a bizottságra bízzuk ezt a listát, delegált tevékenységként, hiszen nem ez az út előre. Minden esetre szükségünk van a jogszabályok tekintetében a jogi egyértelműségre legyen nagyon világos az utasok számára, hogy mikor van joguk kártalanításra, és mikor nem. Ez egyelőre nem így van. Van két, még, még két pontom, elnök úr. Először is, ami a kompenzációt illeti, hogyha a kifutó pályán ragad egy repülőgép. Biztonsági kérdések is szóba jöhetnek, hogyha biztonsági fenyegetéseket kaptak, akkor lehet, hogy le kell szállni. De van egy három órás periódus, azt hiszem ez elegendő erre. Ami az általános késéseket illeti, azt hiszem nem észszerű kompenzációt kérni rövid utak esetében, ha három órát késnek. Ez a parlament álláspontja volt mindig is ezzel kapcsolatban és meg vissza szeretnénk állítani ezt a pozíciót, hiszen különösen rövid távú rep, repülőtak esetében az EU-n belül valószínűleg kevesebb, egy, mint egy óra, két óra, három órás ö, ö, késedelem lenne észszerű határa a kompenzációnak. Erre még visszatérünk, elnök úr. Köszönöm szépen, Benjön úr. Igen, Kroms úrra szeretnék reflektálni. Én mindig könyvbogyásszal utaztam, és örülök, hogy engem fizet Kramer úr podgyász díja. De Taylor úr említette, hogy nagyon fontos az egyensúly felállítás az utasjogok és az operátorok szükségletei között. Ez valóban így van. De hol legyen ez az egyensúly? Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne túlozzuk el a szabályozást, hogy esetleg olcsóbb legyen lemondani a repülőutat, ha egy-két órát késik, mint hogy elszállítsák az utasokat. Itt csak egy-két <laughs> repülőjárat lenne naponta. Biztosítani kell, hogy nem érjük el az ellenkező hatást ezzel a jogszabályalkotással. Ami a késedelemet, illetve a rövid és hosszú utakat, én is módosítanám a három órát Brad Bull úrhoz hasonlóan. Nagyon sok európai út esetében üzletemberek utaznak oda-vissza egy napon belül. Ha öt órát késnek, akkor az út egész célját elveszíti. Hát ha nem kap semmiféle kompenzációt, hogyha 5 órát késik, és lekéste az üzleti megbeszélést, hiszen aznap kell visszatérni, ez nevetséges volna. A három óra megfelelő a rövid távú repülőtak esetében, de hosszú utaknál teljesen más a helyzet. Hogyha valaki a másik, a világ másik oldalára utazik, néhány óra nem okoz nagy változást. Figyelembe kell venni, hogy akár több órát is késhet, hogyha lekési a csatlakozást, akár fél napot is. Azt hiszem, itt mások a körülmények. A, kap, a tranzitot illetően nagyon óvatosan kell eljárnunk. Egy, együtt érzek az utasokkal, és én is voltam köztük, ha el, lekésnek egy járatot, az, els, az elkésük a csatlakozást, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Lehet, hogy rövid út után következne egy hosszú, vagy a regionális reptérről mennének a légi központba. A rövid távú utat intéző légitársaság számára ez lehet, hogy rossz ösztönző lenne. Az olcsó légitársaságnál nem lenne kapcsolat, és így a két utat mindenki a saját kockázatára foglalhatná le. Nem lehet 1000 eurós repülőutat az 50 eurós út felelősségére terhelni. Különben nem lennének foglalások. Legyünk nagyon óvatosak. Ez egy nehéz kérdés lesz de azt hiszem, hogy a Ryanair is végül megígérte, hogy valamit változtat. Azt hiszem, mindenféle ö, korlátozása a duty free boltokból vett áru szállítását illetően nem csak a kisbetűs részbe kell, hogy ott legyen, hanem a check-innél is, a jegyvételnél is hangsúlyozni kell ha megint át kell menni a biztonság ellenőrzésen, akkor a duty free-be vett üveg italt is elveszíthetjük. Ez azt hiszem mindenképpen idegesítő. Folytatom a sérült emberekkel. Hogyha egy légitársaság előírja, hogy egy gondozó kísérje a mozgássérült embert, akkor ezt a reptéri adóból kellene fedezni, ezzel mindenképp valami tennivalónk van. És ide tartoznak persze még a hangszerek is, köszönöm. Penyen úr, a repülőtéri illetékek egyébként a nemzeti költségvetés bevételei, és nem az EU-s költségvetésé. Meyer úr, köszönöm szépen. Kedves kollégák, én az IMCOM-ban vagyok jelentéstevő, a belső piaccal, fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, tehát ezeket a szempontokat próbáltam érvényesíteni az anyagban. 237 módosítót kaptunk, 9 kompromisszumot dolgoztunk ki, és erről holnap fogunk szavazni. Remélem, hogy a fogyasztóvédelmi szempontok az illetékes szakbizottságban is majd megjelennek, konkrétan önöknél. Nagyon fontos elsősorban, hogy a légitársaságok érvelését ne engedjük meg, hogy nevezetesen nem ilyen repülünk. Itt ugyanis szerződésről van szó és ez különösen vonatkozik a meg nem jelenésre és hasonló esetekre. Úgyhogy ezekben e, a kérdésekben is egyet kell értenünk. Az egyes kompromisszum a rendkívüli körülményekre vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy a mellékletben szereplő listát egyértelműen kell kialakítani. A javaslatunk arra vonatkozik, hogy az első részben olyan körülmények szerepeljenek, amelyek amelyek megbocsáthatók, úgymond, a második részben pedig a megbocsáthatatlan körülmények szerepeljenek. Tehát ami alól nem bújhatnak ki a légitársaságok. Tehát ha például a földi szolgálat következtében késik a járat, akkor nyilván nem a légitársasággal szemben érvényesítjük a kártérítést, illetve ha vele szemben értékes, érvényesítjük, akkor a légitársaságnak vissza kell nyúlnia a földi kiszolgáló társasághoz, és velük szemben érvényesíteni a, az érdekeiket. Itt számos olyan körülmény van, amire nem tudunk gondolni, és éppen ezért a delegált jogi aktus hivatott ezt majd kiegészíteni. Úgyhogy mindenféleképpen vannak megbocsátható, illetve nem megbocsátható körülmények. A meg nem jelentéssel, jelenéssel kapcsolatos politikait egyértelművé tettük, hogyha az utas akár itt egy egyszerű, vagy egy szeri útról, vagy retúr útról van szó, ha azt kifizette, akkor az ő döntése, hogy a teljes utat lerepülje, vagy csak annak egy részét, hiszen kifizette. És a légitársaság így számította ki az adott repülés árát hogyha az utas nem ül benne a gépben, akkor mit változtat ez az ő jogain? Ettől nem fogyaszt kevesebbet a repülő. Úgyhogy nagyon keményen igyekeztünk kidolgozni ezt a kompromisszumot. Ami pedig a késedelmeket illeti, itt több változatot javasoltunk. A két órás várakozás esetén ki kell szállítani az utast a parkológépből. Hogyha a szabályban ezt rögzítjük, akkor lehet, hogy megkerülik a légitársaságok úgy, hogy a kifutó pályán tesznek egy kört. Éppen ezért mi változtatható idő határt javasolunk, amikor a pilóta döntheti el, hogy ha 20 percen belül tudnak, fel tud repülni a gép, akkor talán rugalmasabban kéne kezelni ezt a kérdést. Úgyhogy itt a pilóta felelősségére is egy kisé hagyatkoznunk kell. A szálloda szállás költségek tekintetében egyetértünk, a podgyászok tekintetében is rögtön a foglalás pillanatától kezdve tudnia kell az utasnak, hogy a podgyászért mennyit számítanak fel. Itt egy számnak kell szerepelnie a számlán, nem engedhető meg, hogy a végén azt mondják, hogy ha kártyával fizet valaki, akkor 30 euróval többet kell fizetnie. És végezetül a duty free vásárlások. Holnap fogunk erről dönteni a belső piaci szakbizottságon belül a háromnapos határidőt illetően. Mindannyian repülünk. Anglia és Spanyolország tagja az Európai Uniónak. Tehát igazából nem számít, hogy kinek van több joga megnyilvánulni ebben a kérdésben. Úgyhogy éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy ezt az egyezményt is valamilyen módon értelmezni kéne. Ami pedig a késedelmi idők id tartamát illeti, itt is egyetértünk. Lezárásképpen pedig szerintem nagyon jó volt ez a jelentés. Nagyon jól együtt tudtam működni az önök jelentéstevőjével. Egyre közelítettünk egymás álláspontjához számos területen, és igen, közel kerültünk egymáshoz. Itt az általány dél tekintetében lehetnek olyan témák, amelyek szintén egymást átfedik, és akkor lehet, lehet hogy a szerep, meg, szerepünk megcserélődik. Köszönöm szépen, Szanalova asszony. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nějakým způsobem vypadla z toho se... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy még egyszer megkaptam a szót. Köszönöm Bakurnak a kiváló munkát. És nem szeretném most megismételni, ami elhangzott más kollégák szájából, csak hadd koncentráljak két módosító indítványra. Én magam nyújtottam be kollégákkal ezeket. 219-es az első, a második cikkel kapcsolatban a definíciókat illetően. Tehát az jegy árak meghatározásáról van itt szó. Szeretném kizárni az árdiszkrimináció lehetőséget a légitársaságok részéről az utasok származási országa alapján. A repülőjegy ugyan, ára ugyanaz kell, hogy legyen, attól függetlenül, hogy valaki a cseh köztársaságból vagy Belgiumból vásárolja meg. Legyen ugyanaz az ár, ha jegy azonos. Ez azt hiszem, hogy ez nem átláthatóság, illetve dupla árazás, ami szerintük nem elfogadható és nem tisztességes az utasokkal szemben. és semmiképpen nem segíti a belső piac felépítését. Második módosító indítványom 447-es számú, együtt nyújtottam be Simpson asszonynal a 11. cikk egészül neki új bekezdéssel, miszerint szükség van arra, hogy az utasokat tájékoztassák, amennyiben a légitársaságot tájékoztatják, kine, kit, kivel vegyék fel a kapcsolatot szükség esetén. Ez mindenképp fontos információ lenne, legyen ez átlátható, jól olvasható, könnyen hozzáférhető. A jegyen is illetve a, a felszállókártyán is szerepeljen ez az információ. Szó volt az utasok kötelezettségeiről, de hát nem kapnak elég tájékoztatást a jogaikról sem. Ezért kérem, támogassanak ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én magam most ha hadd kezdjem a hangszerek kérdésével. Egyszer a krikét ütőmet nem vihettem föl a fedélzetre, mert azt hallottam, hogy veszélyes fegyver lehet. A gondolom sokan nem látták, hogy hogy használom ezt az ütőt, de minden esetre a kriketütőt nem vihettem fel a fedélzetre, mivel veszélyes fegyvernek minősült. Ami a Viszmajort illeti, számomra ez az érvelés kulcs fontosságú pontja. Itt az utasjogi jogszabályról van szó, nem pedig légitársaság jogi jogszabályról. Nagyon sok módosító indítványt olvastam, és attól tartok, hogy megpróbálnak kompromisszumra jutni a Viszmajort illetően. Ilyen módon még több kiskapu keletkezne a jelenlegi helyzethez képest. Számomra tehát a Viszmajor kérdést nagyon határozottan, szigorúan körül kell határolni, szabályozni. Én a legrövidebb listát szeretném, ami lehetséges a Viszmajorra kapcsolatban. Nem szeretném a bizottság listáját, ami szerepel a weboldalukon, és a légitársaságok a végső célként értékelték, ami alapján dolgozhatnak. Nem értek egyet Taylor asszonyal. Nem szeretnénk a bíróság ítélete alapján sem előrelépni. A légitársaságok nem veszik figyelembe egyáltalán, hiszen továbbra is azt a viszmajor érvet hangoztatják, mint eddig, tehát mindent megtesznek, hogy ne fizessenek az utasoknak kártalanítást. E, így tehát a bizottság készített egy rossz listát, még delegált feladat nélkül is. Nem régiben, néhány héttel ezelőtt, kedves kollégák, maguk ö, harcoltak az ellen, hogy a bizottság a a repülési és kötelezettségi idővel kapcsolatban hozzon döntést. Én nem adnék számukra delegált feladatot egyáltalán ezzel kapcsolatban, hiszen korábban is már elszúrták, és most pedig a légitársaságok karterét állítanák csak össze. Nemet mondunk tehát a delegációra, én szerintem. Egyetértek azzal, amit Michael mondott, a mozgássérültekkel kapcsolatban, illetve a csökkentett mozgásképességűekkel kapcsolatban. Elfelejtettük a nagy rohanásba a kompenzáció kapcsán őket. A képesség, hogy valaki repüljön, hogy a megfelelő mobilitással rendelkezzenek az állampolgárok. ez a jogszabály egy teljes kutarcba fulladhatna. A gyakorlatban nagyon fontos, hogy a nemzeti végrehajtó testületek elvégezzék a munkájukat. Ez eddig igen csúfos véget ért. Szenelavó asszony említette, hogy az utas jogokat tegyük elérhetővé. Ki kell nyomtatni az elektromos jegyen is ezeket. Ha megnézzük az elektromos jegyet, semmiféle utalás nem történik rajta az utasjogokra. Van, aki még emlékszik arra a kis fényes könyvre, amit megkaptunk. Ott Montreal, Varsó és egyéb egyezmények szerepeltek, de most az elektromos jegyen mindössze egy lista szerepel, és semmiféle információt nem kapunk az utas jogainkról. Szilárda hiszem, hogy a kompenzáció szerepeljen hát ne, ne az jegyár legyen az alapja a kompenzációnak, hanem annak a, az ellenértéke, amilyen problémát okozott ez a késedelem. Lehet, hogy egy olcsó légitársaság csak 50 eurót kért a jegyéért. Nem. Én hiszem, hogy a kompenzáció alapja egy konkrét összeg legyen, egy referencia összeg, ami jelzi, hogy mekkora kényelmetlenséget okozott ez az utas számára. Végezetül pedig, amikor tanítottam, akkor feltették a kérdést, hogy hogyan javíthatnám a tanítást. Hát mondta, <laughs> hogyha például a gyerekek nem lennének. <laughs> hát ha megkérdezzük, hogy hogy lehetne javítani a repülést, akkor úgy, hogy nem lennének utasok. Fontos, hogy visszatérjünk az utasokhoz, az utasok jogaihoz, és ezért ismétlem meg újra, meg újra, hogy ez egy utasjogi jogszabály, ami készül, nem pedig egy légitársaság jogi jogszabály. Attól tartok, hogy egy kicsit mindenki túl elnéző a légitársaságokkal kapcsolatban, és a kompromisszumok megkötésével csak több kiskapu keletkezik, mint amikor elkezdtük a jogszabályalkotást. Legyünk nagyon határozottak én szerintem. Kalevicos úr, egy új listát ö, pro, javasol talán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meggyőződését ezzel a az anyaggal kapcsolatban, és még egyszer köszönjük a jelentéstevőnek is a munkáját, és azt a majdnem 500 módosítást is, amelyet a kollégák beterjesztettek, ami azt is mutatja, hogy nagyon érdeklődik mindenki, hiszen mi magunk is utasok vagyunk, nem de bár. Nos hát az is igaz, hogy nagyon sok módosítás megpróbálja megpróbál világos helyzetet teremteni az utasjogok területén. Ugyanakkor, amennyiben óvatosan megvizsgáljuk őket, azért bennünket aggaszt az, hogy a fő céloktól ne távolodjunk el. Vagyis próbáljuk meg az utasjogok megvalósítását erősíteni, de ugyanakkor szerintünk fontos az, hogy megfelelő egyensúlyra jussunk az utasjogok, illetve a mm, pénzügyi érdekek között, ugyanis amennyiben a légitársaságok bezárnak, és már csak fapados járatok lesznek harmadik országokból, akikre majd nem tudjuk rákényszeríteni a mm, jogszabályainkat, akkor azt hiszem, hogy ennek mindenképpen negatív hatása lesz az utasokra. Néhány megjegyzést szeretnék elmondani. Az első kártérítési jog, jog, amely összefüggésben áll a járat törlésével. Nos, amennyiben kompenzációt fizet az a járat, akkor ugye azt is figyelembe kell venni, hogy valószínűleg drágább törölni egy járatot, és nem csak az utasok szenvednek ettől, hanem a légitársaság is. Ráadásul ugye az, hogy hogyan tudják más járatokra elirányítani az utasokat, az mindig attól is függ, hogy éppen hol milyen hely van, vagy mennyi hely van. Tehát ez az első gondolatom. A második gondolat az a kompenzáció összege a határokkal kapcsolatban a bizottság nem látja, hogy miért kellene módosítani a, a kompenzációs összegeket, vagy miért kellene ezeket a repülőjegy árához igazítani. Ugye itt tulajdonképpen az időveszteséget kívánja visszafizetni, és nem a jegy árával arányos ez a kompenzáció. Ez pedig nem változik. A harmadik gondolatom a különleges körülményekre vonatkozik. Nos, itt szerintem amit mi javaslunk, az az Európai Bíróság joggyakorlatával áll összhangban, viszont nagyon sok módosítás ettől igencsak eltér, mégpedig azért, mert nagyon sok olyan helyzetet ír elő, amelyekre nincsen semmilyen hatása a légitársaságnak. különböző feltételek mentén kell gondolkodnunk, és nem szabad megengedni azt, hogy a légitársaságokon kereskedelmi megfontolásokból nyomás alakuljon ki. Aztán ugye itt van a routing kérdése is. A jelentéstevőben, azt, a jelentésben azt olvashatjuk, hogy a késésben lévő járatokkal kapcsolatban kell ezt megvalósítani. Márpedig ez nem mm, szerepel a jelenlegi jogszabályban, ugyanis vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk újra kell tervezni az útvonalat, de ugyanakkor a járatot nem törölték, tehát ez egy hatalmas költséggel járó opció, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy ezeket az eseteket hogyan kívánjuk szabályozni. Aztán volt egy saját kezdeményezési jelentés is ezzel kapcsolatban, amely arra vonatkozott, hogy a szállást az utasok számára hogyan kell biztosítani különleges körülmények mellett. Nos, hát ezt mi úgy értjük, hogy egy fogyasztóbarátabb módon kívánnak eljárni a parlamenti képviselők. olyan helyzetekre gondolunk, amikor a légitársaságnak nincs igazán hatása arra, amilyen körülmények kialakultak. Márpedig ilyen elég gyakran van, és ez más gazdasági területeken nem igazán mutatkozik ez a probléma. Most nem akarok bizonyos tagállamokra utalni, ahol három nemzeti légitársaság is volt, és most már csak egy van, mert a többi az tönkrement. Hát ez, ennek ugye hatása van a jegyárak alakulására is. Nos, a fogyatékkal élők számára mindenképpen különleges bánásmódot kell biztosítani, ebben egyetértünk. Nos, hát ennyit erről az öt gondolatról, és remélem, hogy mindez javítja majd a végső helyzetet, és nem több kiskaput fogunk kialakítani, mint amennyi már amúgy is volt ugyanis például a különleges körülményekkel kapcsolatos lista valóban nem meríti ki az összes lehetőséget, azonban itt a delegált jogi aktusok tekintetében is ezt a helyzetet végig kell gondolni, egyelőre nincsen jobb módszer ennek a problémának a közelési, kezelésére. Elnök, köszönöm szépen. Nem akarom kihasználni az elnöki helyzetemet, úgyhogy most Bach úrnak adom meg a szót. Yes, thank you, Brian. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásokért, a tapasztalatukért, és azért, hogy írásban, illetve szóban is hozzájárultak a munkámhoz. És külön a, köszönöm a bizottság hozzászólását. Mindig nagyon fontos meghallgatni a bizottságot a érveiket ismét megismerni. Alapvetően azt hiszem, egyetértünk. Ezek az utasjogok léteznek, de nem egyértelműen definiáltak. Tehát eh, a definíció, a tisztánlátás tekintetében azt hiszem, hogy teljesen egyetértünk. Számos kolléga említette a jogok további erősítését, vagy, vagy jobb érvényesítését. Itt szerintem nem a jogok erősítéséről kell elsősorban beszélnünk, hanem arról, hogy a már hatályos szabályok, amelyek ezeket a jogokat alátámasztják, ezeket megfelelően végrehajtsuk, és a bizottság javaslata is ezek további erősítésére irányul, azzal természetesen, hogy megfelelő egyensúlyt is biztosítani kell, mert a szabályok eddig túlságosan inkább a légitársaságokat támogatták. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, egyetértek az elnökkel, és több kolléga is említette, hogy a listát nekünk kell kézbe vennünk, ezt nekünk kell kidolgoznunk, és amennyire csak lehet, minimálisra szorítsuk a delegált jogi aktusokat. A csatlakozásokkal kapcsolatosan a bizottság a az érkezési időtől számítaná az időt. Ez szerintem számos problémát jelentene, különösen a regionális kis légitársaságok esetében, amelyek rászállítanak a csatlakozó járatokra, és az ő számukra végül is a, a, akár egy 15 perces késedelem is igen komoly következményekkel járna. Tehát éppen ezért nem az érkezési időtől kéne számítani ezt a késést. A jegyárakkal kapcsolatosan szerintem arányosításra van szükség, tehát nem feltétlenül kell a teljes jegyár erejéig a gártérítést biztosítani. És ez a jogalkotó, konkrétan a parlament próbálta szabályozni a jelenlegi egyezmények alapján azt, hogy mit lehet jóvá írni, illetve hogyan számítjuk ki a kártérítés. Szerintem az én javaslatom egy konkrét szabályra irányul, függetlenül a jegyártól ami pedig a küszöb értéket, az 5-9-12 értékeket illeti. Szerintem a jelenlegi helyzeten ez csak rontana. Meg kéne próbálni eh, valahogy egyszerűsíteni a szabályt, eh, mégpedig a 3-4-5 eh, értékekre módosítani. Szerintem ez kivitelezhető és a 300-600 eurós küszöbérték meghatározása is indokolt az utasok tájékoztatását, a foglalási rendszert is tovább kell egy, egyszerűsíteni, hogy ne lehessen eltérő módon értelmezni ezeket a szabályokat. Én teljesen elengedhetetlennek tartom, hogy jó kompromisszumok szülessenek, ne legyenek fals vagy hamis kompromisszumok, amitől az elnök úr tart, hiszen így tudunk egy olyan helyzetet teremteni az utasok számára, amelyek nem terhelnék őket tovább. Ha a számokat megnézzük, itt nem több millió utasról beszélünk, hanem csak egy viszonylag kis százalékról, és ami a nem európai légitársaságokat illeti, az európai légitársaságok további reklám előnyt élvezhetnének az ilyen utasjogok kapcsán a nem európaiakhoz képest. Tehát ezeken a javaslatokon fogunk dolgozni az árnyékjelentéstevőkkel, és köszönöm szépen. Köszönöm, Bach úr. Azt hiszem, sikerült befejezni a mai vitát ezzel kapcsolatban, mint említettem az elején is. folytatjuk a jelentéssel kapcsolatos munkát. Tehát szavazunk decemberben az anyagról. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a regionális minőségi márkaépítés. Ez Rubix úr a vélemény előadója az Agri Bizottság felé, a csoportból sincs itt senki úgyhogy én magam vezettem fel a témát a Rubik úr nevében. Egy kis csendet kérek. Köszönöm. 36 módosító indítványt nyújtottak be a, a véleménytervezethez az Agri Bizottságban. Köszönjük a kollégáknak a módosító indítványokat, és az árnyék előadó előadón kiválóan tudott együttműködni eddig. Az árnyékok ok, előadók október 26-án találkoztak, és öt kompromisszumot dolgoztak ki. A módosítások az idegenforgalom feladatára koncentrálódtak, tehát hogy kulcsfontosságú szerepe van a regionális minőségi márkaépítésben. Az EU szerepe a regionális minőségi márkaépítésben az együttműködés promóciójára szorítkozik a tagállamokban, különösen a bevált gyakorlatok cseréje képében. A jelentéstevő további lépést hangsúlyozott, és a partnerségek, hálózatok szerepét hangsúlyozta regionális szempontból. Bármilyen helyszíni, helyi minőségi márkát a meglévő márkákra kell építeni élelmiszeripari termékek eh, márkájáról van itt szó, tehát a meglévő rendszereket kell használni. A jelentéstevő új eh, EU-s szintű kezdeményezést indítani, ami nem oldja meg egyes problémák kérdését, például olyan régió kérdését, ahol nehéz gazdasági helyzet van, de az előadó megpróbál minél több módosító indítványnak helyt adni. A kompromisszumos javaslatokban További támogatást kaptunk a csoportok többségétől Danten úr EPP képviseletében. Merci, Köszönöm szépen a jelentést. Először kicsit zavarosnak gondoltuk, ugyanis a regionális márkaépítésnek azért mégis valamilyen keretek között kellene megvalósulnia, hiszen itt a közhatóságokról beszélünk, és ezért a fogyasztóknak is tudniuk kell, hogy mit jelent az, ez a plusz dolog. Hát tulajdonképpen a minőségről beszélünk, nem más ez. Márpedig ezt ö, nem szabad összekeverni a mezőgazdasági termékekre vonatkozó márkajelzésekkel éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő területi hatállyal kell, hogy megvalósuljon. Azt szeretnénk kérni, hogy a módosításokat kompromisszumok kiépítésénél vegyék figyelembe. A frakciónk, illetve az árnyékjelentéstevők munkáját mi támogatjuk, úgyhogy az ő általuk kialakított kompromisszumokat is támogatni fogjuk. Meissner asszony. Nagyon jó dolgokat mondott Dantán úr, és köszönöm a jelentéstevőnek. Az árnyék jelentéstevők ülése nagyon konstruktív volt. A frakcióm négy dologgal különösen egyetértünk az, arról a módosításról, amiről itt most szó volt, és ami a kompromisszumokat illeti, ezekben is megjelennek a javaslataink, tehát ennek megfelelően fogunk holnap szavazni. Köszönöm szépen, amennyiben nincsenek további hozzászólások, a bizottság részéről sincs senki, úgyhogy holnap szavazunk ebben a témában. A következő napirendi pontunk az új TNT pályázati felhívások, az Európai Bizottság mobilitás politikai és közlekedési főgazgatóságának eh, munkatársa csatlakozik eh, mindjárt hozzánk. Okay, Mr. Next item, new TNT. Új napirendi pontunk a TNT hálózatok pályázati felhívása. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon jó most már ez a hagyományos információs találkozónk, amikor meg tudom önökkel osztani az új fejleményeket a pályázati felhívásokkal kapcsolatban. Ez a TNT e programra vonatkozik. 360 millió eurónk van körülbelül, 70 millió éves ö, munkaprogramokból, és 280 millió pedig a több éves programokból áll rendelkezésre. Úgy gondoljuk, hogy számunkra a fókusz most mindenképpen a legjobb teljesítményre mm, kell mutasson az EITMS, illetve az olyan ö, projektek, amelyek a tengeri hajózási autópályákra vonatkoznak, és a másik fontos kérdés az, hogy nézzük meg, hogy hol lehet javítani a helyzeten, mi az, amely nem, melyek azok a projektek, amelyek nem olyan jól működtek eddig. Hát itt az interregionális közlekedési hálózatokra vonatkozik. Ez volt talán a szegény unokatestvér az elmúlt időszakban. Az új programozási időszakra vonatkozólag itt van a Connecting Europe Facility, amely a következő időszakra vonatkozó terveink legfontosabb részét képezi. Itt ugye az első pályázatok december elején fognak megjelenni. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb, még a nyár előtt meg, tudjuk, meg tudnánk valósítani ezt az első fázist. Köszönjük szépen. Kérdések? Hát akkor jó munkát kívánunk a decemberi projektekhez. Köszönjük, Onédi úr! Ez pedig a mai napi rendi pontjaink végét jelenti. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek, hogy röviden, velősen szóltak hozzá, és most kezdődik a koordinátorok ülése, mármint hogy akkor, amikor a koordinátorok itt lesznek. So we'll take a little ten minute... Úgyhogy talán egy 10 perces szünetet tartunk. Sorry.